Engedjék meg, hogy különleges vendégünket üdvözöljem. Tehát nagyon örülök, hogy üdvözölhetem körünkben a brazil parlament delegáció vezetőjét, különösen fontos pillanatban kerül sor erre a találkozóra, hiszen tudjuk, hogy az ön hazája, Brazília milyen jelentős lépéseket tett előre, milyen mértékben fejlődött a mi kapcsolatunk is, tehát az Európai Unió és Brazília közötti kapcsolat. Úgyhogy még egyszer nagyon sok szeretettel üdvözlöm Önt, Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az Európai Parlament agrárpolitikával foglalkozó szakbizottságának ülésén. Sok szeretettel üdvözlöm Önt, tehát Katya Abreu asszony, miniszterasszony. Ahogy említettem tehát, Lemos szenátorasszony is tagja a delegációnak, Szatrics Anastasia, Sinatura Martins, Abreu miniszterasszony, Kaletto, Aztán az Európai Parlament képviselői, Machado nagykövet. Szeretettel üdvözlök tehát minden meghívottat, minden jelenlevőt, nem neveznék meg mindenkit név szerint. De jelen van körünkben a Brazília felelős kollégánk is. Úgyhogy szeretettel üdvözlök mindenkit. Ahogy említettem az ülés elején, a miniszter asszony elfogadta meghívásunkat, mikor ellátogatott az Európai Unióba, hiszen nagyon fontosak a kereskedelmi kapcsolatok az Európai Unió és Brazília között. Ezt már említettük, nagyon fontosak a brazil import szempontjából, a brazil termékek szempontjából. Úgyhogy még egyszer szeretettel üdvözlöm Önt, és meg is adom Önnek a szót. Ezt követően meghallgatjuk a különböző frakciók koordinátorait, majd pedig kérdéseket tehetnek fel a képviselők, akik tagjai ennek a szakbizottságnak. Úgyhogy akkor kezdjük is késekedés nélkül. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Köszönet Szekészki úrnak, a mezőgazdasági szakbizottság elnökének, illetve a többi szakbizottsági tagnak ezt a meghívást, hiszen nagyon fontos ez mind az Európai Unió, mind Brazília szempontjából. Üdvözlöm a jelenlevő minden munkatársat, akik fontos szerepet vállalnak fel itt a parlamentben. Jártunk már egy delegációval Párizsban, és innen Genfbe utazunk. A mellettem ülő korega nő a szenátus elnöke, a kollégám, pedig az alsóház szakbizottságának, agrár szakbizottságának vezetője. Aztán delegációnk számlál még több fontos személyiséget is, tehát láttuk például a Szent Katerina államot képviseli, aztán Golyás ö, államot is képviseli egy kollega. is ö, úrnak rendkívül hálás vagyok, hogy vendégül lát bennünket itt Brüsszelben kollégáinkkal együtt. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Óriási lehetőség számomra, hogy a mezőgazdasági szakbizottság tagjai előtt szólhatok, mint brazil mezőgazdasági miniszter. Szeretnék a termelés, a kereskedelem szempontjából, a mezőgazdasági termékek kereskedelme szempontjából egy-két gondolatot megosztani önökkel. Úgy gondolom, hogy teljesen legitim érdeke minden egyes országnak, hogy amikor mezőgazdasági termékekről van szó, elsősorban azt biztosítani, hogy az egész lakosság számára megfelelő élelmiszer mennyiséget biztosítson. Ez pedig hozzáférhető legyen mindenki számára, nők, férfiak számára kivétel nélkül. Az elmúlt évtizedekben, annak ellenére, hogy a gazdag országok hogyan fejlődtek, illetve a fejlődő országok szegénység alakult ki világszerte. Annak ellenére ilyen fejlődést még soha nem látott a Föld. Ennek ellenére százezrek élnek borzasztó szegénységben, anélkül, hogy hozzáférhetnének a munkaerőpiachoz, illetve a fogyasztási cikkekhez. Az országok zöme mezőgazdasági termékre használt földjét már nem tudja növelni a termelés. Ugyan egy darabig növekedett, de a lakosság egyre nő, és mint ahogy tudjuk, 2050-re több mint két milliárdnyi fogyasztó lesz. Ezért jobb minőségű élelmiszerekre lesz szükség, amelyek mindenki számára hozzáférhetőek lesznek, mert egyébként nem tudjuk biztosítani mindenki számára az élelmezést. Ha pedig nem sikerül mindezt biztosítani, nem tudjuk a stabilitást sem biztosítani a leginkább kiszolgáltatottabb területeken, akárcsak Brazíliában, világszerte is. Úgyhogy szükség van tehát a mezőgazdasági termelés, az állattenyésztés növelésére. Nálunk 8 milliá, millió négyzetkilométer a földterület, ennek csak 28%-a mezőgazdasági termőföld, illetve állattenyésztésre szánt terület. Nos, ha a városokat, az infrastruktúrákat, illetve a vizeket tekintjük, amelyek 11%-át teszik ki Brazíliának, csak nagyon kis része maradt természetes állapotában a környezetnek. Most született egy olyan törvény, ami nagyon szigorú, talán a legszigorúbb a világon. Csak úgy növelhetjük a termelést, hogyha alacsonyabb termelékenységű területeket használunk fel, főleg a legelőket például. 2012 óta Kína, India, Oroszország, Brazília, az Egyesült Államokkal együtt növelték leginkább a termelékenységet. A 70-es évek óta óriási ugrásokat tapasztaltunk a termelékenység terén. Az elmúlt időszakban körülbelül 50 millió hektárt eh, lehetett eh, csak a gabonatermelés eh, területén megőrizni. Modern technológiával rendelkezünk, hogy tovább növeljük a termelékenységet. Terveink szerint a jelenlegi feltételek mellett az elkövetkezendő 10 év során 50 millió tonnával lehet a gabona termelést növelni, és 8 millió tonnával a, az állattenyésztést. Tudniuk kell, hogy nemzetközi szinten jó okoknál fogva jelentős környezetvédelmi törvényeket hoztunk. Minden tevékenységet figyelembe veszünk és figyelemmel kísérünk, ami az Amazon vidékének erdő írtására irányulna. Meg kell őrizni ugyanis a termőföld minőségét, de a vizek minőségét is. Az Amazon vidékén található területekre külön oda kell figyelni. Ennek a területnek 50%-a nyerhető meg mezőgazdasági termelésre. Vannak, akik ezt ki is használják. A technológia, innováció terén a kutatások eredményei lehetővé teszik, hogy trópusi körülmények között is megfelelő mezőgazdasági termelést végezhessünk. A fogyasztók számára jobb termékeket kell előállítanunk saját források felhasználásával, mégpedig hatékonyabb tevékenységnek köszönhetően. Ami a nemzetközi kapcsolatokat illeti, egymástól függünk. Úgyhogy nagy örömmel konstatálom azt, hogy Brazília továbbra is folytatja tárgyalásokat annak érdekében, hogy a Mercosur és az Európai Unió között szabad kereskedelmi megállapodást kössön. Úgy kívánja lezárni a tárgyalásokat, hogyha lehet, elsőként nyithassa meg a piacát Az Állategészségügyi Világszervezet ülésén Santa Katarinában nemzetközi elismerést ére, élveztek azok, akik állattenyésztésünkben kiemelkedő szerepet válaszolt, képviseltek. Nagyon fontos, hogy károsítóktól mentesen tevékenykednek. Nemzetközi szintű elismerésnek köszönhetően remélhetőleg termékeink az európai piacokra is eljutnak majd remélhetőleg az európai egészségügyi szervezetek is elismerik ezt, és ha megszületik a szanitér és állategészségügyi megállapodás Brazília és az Európai Unió között, könnyebb lesz a kereskedelmi mozgás hazánk, illetve az Európai Unió között. Így a marhahús és más állati eredetű fehérje terén előre tudunk lépni. a gazdasági szereplők és lakosaink között létezik az a kultúra, amely bizalommal fordul ezen kereskedelmi tevékenység felé. És hogyha sikerül az integráció, a korlátok lebontása, akkor ez a kultúra egyetemessé válhat a különböző modern kommunikációs eszközöknek köszönhetően. Ezt követően a termelési lánc újra születik, és természetesen szembe kell néznünk a kereskedelem megnyitásának kihívásával. Genfben ezt is képviseljük majd, megerősíteni a multilaterális kereskedelmi kapcsolatokat, a mezőgazdaság integrációját. Ez volt az egyik konklúziója a dohai fordulónak. Nyilván a brazil gazdák a minimális eredményekkel nem lennének elégedettek, úgyhogy többet szeretnénk, ugyanis Brazília regionális partnerségre is törekszik. A brazil kormány a lehető legnagyobb prioritásként kezeli a kereskedelmi megállapodást az Európai Unióval. Nagyon reméljük, hogy a megállapodási tárgyalások hamarosan lezárulnak, és ami a mezőgazdasági kérdéseket illeti, nem lesz akadálya ennek. A mezőgazdasági protekcionizmus, ami még erősebb, mint az ipari, gyakorlatilag megakadályozhatja mindezt. Ennek előreláthatatlan következményei lehetnek. Végezetül annyit szeretném még elmondani, hogy ha ugyanaz a céljunk, olyan népek, amelyek hosszú időn át ellenségként tekintettek egymásra. Most már akaratunknak köszönhetően nagyon sok mindent el is érhetnek. Mi ezt szeretnénk, és remélem, hogy önök is. Köszönöm szépen. Dziękuję pani minister za Köszönöm szépen, miniszterasszony. Köszönjük szépen a beszámolóját, amely egy nagyon tartalmas hozzájárulás volt a napirendi ponthoz. Egyben ilyen szép szavakat régen hallottunk az Európai Unióról, és ez megszépíti az együttműködésünket. Azt az együttműködést, ami olyan közel áll a szívünkhöz. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy ellátogatott hozzánk. Ahogy már elmondtam, először a koordinátorok kapnak lehetőséget a hozzászólásra. Elsőként a néppárti koordinátor Albert Dess. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, miniszter asszony, Katja Abrajdász, hogy ellátogatott körünkbe az Európai Parlamentbe, a mezőgazdasági szakbizottságban. Nagyon örülök annak, hogy tíz éven keresztül a német Bundestagban, a német-brazil eh, parlament közi bizottságnak lehettem az elnöke, és a brazil társelnökséghez azóta is nagyon nagy barátság fűz. Eh, februárban voltam Brazíliában, Először 1988-ban jártam ott, és csak gratulálni tudok önöknek, hiszen azóta Brazíliában nagyon sok pozitív változás következett be. 1988-ban megállapíthattam, hogy milyen masszív mértéket ölt az erdőírtás Masso Grosso területén, és hogy ez hogy vissza lett szólítva, azt most februárban láthattam. Úgy gondolom, hogy gyakran állították emiatt Brazíliát pellengérre. 61%-a az országnak biotróp terület vagy őserdő, és hogyha Brazília felett átrepülünk repülővel, akkor megállapíthatjuk újra és újra, hogy most már nem csak a kiírtott területekről lehet beszélni, ahogy egyébként Európában gyakran ezt mondják és írják. Ismerek egy gazdálkodót 3000 hektáron gazdálkodik Matogrosszó közelében, ebből 700 hektár ős erdő, amihez nem lehet hozzányúlni, és a többi terület, őt már ugye 26 éve ismerem ezt a gazdálkodót, itt jobb termelési állapotok uralkodnak, mint 20 évvel ezelőtt. Tehát hozzá tudtak járulni ahhoz, hogy termő, termő értékét megőrizze a termőtalaj. Természetesen mind a két, mind a két félnek a hajlandóságára szükség van ahhoz, hogy jól működjön az együttműködés. Jó lenne, hogyha innen mi is el tudjunk el tudnánk jutatni termékeket Brazíliába, amikor például egy matogrosszói kórháznak küldtünk gyógyszerküldöményt, akkor az négy hónapig vesztegelt a vámon. Tehát úgy gondolom, hogy itt a kölcsönös együttműködésre szükség van a kölcsönös kereskedelmi korlátoknak a lebontására. Az európai gazdálkodóknak az a problémája, e, ami kevésbé brazil probléma, mint inkább európai, e, hogy ugye mi bizonyos standardeket kényszerítünk rájuk, amiket alig tudnak teljesíteni, és mások viszont nem kötelesek teljesíteni ezeket a standardeket. Tehát én szeretném, szeretnék arra utalni, amit Kirsten itt mondott előttem, ha már itt van a brazil agrárminiszter asszony, hogyha 25 éves lennék újra, és gazdálkodóként Brazíliában működnék, akkor most nagyon örülnék. Én köszönöm szépen, hogy ellátogatott ide, és egy nagyon kellemes tartózkodást kívánok önnek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a személyes hangvételét is ennek a hozzászólásnak. De hát Albert, akármilyen idős vagy, azért elmehetsz még Brazíliába. Köszönöm szépen. De Castro úr kap szót. Az Agri Szakbizottság volt elnöke, és egyébként volt agrárminiszter Olaszországban. Köszönöm, elnök úr. A az Európai Szocialista Frakció nevében én is szeretném üdvözölni miniszter asszonyt itt az ülésen, az Európai Parlamentben. Köszönöm azt is, amit elmondott. Nyilván az élelmiszer biztonság vonatkozásában a világnak nagy kihívásnak kell szembenéznie, hogy egy olyan lakosságot lásson el élelmiszerrel, amely egyre nő, Tényleg óriási a fejlődés, amit csak az önök hazájában tapasztaltunk. Olyan növekedés ez, amely azt mutatja, hogy nagyon sok mezőgazdasági termék terén önök váltak vezetőké, óriási importőrökké is. Azonban egy másik termékre, egy projektre szeretnék utalni, amely kísérleti szakban van az ön hazájában első alkalommal a Fond Zero programra, gyakorlatilag, hogy ne legyen éhez, éhezés Brazíliában. És gyakorlatilag a program eredményeiről hallunk, de nem hallunk gyakorlatilag arról, hogy gyakorlatilag az agrárpolitikának köszönhetően értek el szociális téren fantasztikus eredményeket, és most a 2015-ös Expo kapcsán Milánóban is erről beszélnek. Úgyhogy még egyszer köszönöm, és jó lenne, ha néhány szót hallanánk erről a fontos eredményről az önök hazájában. Köszönöm. Za utrzymanie czasu, bo trochę pan... Köszönöm szépen, és köszönjük, hogy betartotta az időkeretet is. Wojciechowski úr kap szót. Kettő percben. E, Köszönöm szépen. Ha megengedik, gyorsan belenézek a papírjaimba még. Rendben, akkor ön helyett nem. Miller asszony. Elnök úr, miniszterasszony, köszönöm szépen, hogy... Most, most működik a mikrofon? Igen. Tehát 2012-ben egy delegációs úton voltam Németországból Brazíliában, és nagyon nagy benyomást tett rám az, az intenzív mezőgazdálkodás, ami ott folyik, eh, ahol használják ott a termőföldeket, és mindezt fenntarthatóan teszik, úgy, hogy közben nagyon sok eh, területet eh, hagynak meg legelőként vagy biotóp területként. Németországban ezzel együtt újra és újra eh, napirendre kerül a viták során eh, a géntechnikailag módosított eh, eh, termények termesztése, illetőleg az őserdő írtása két-három konkrét kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Az a szója, amit mi importálunk, az nagyrészt géntechnikailag módosított vetőmagból kerül termesztésre. Mennyi olyan terület van Brazíliában, ahol hagyományos vetőmagot eh, vetnek el, tehát a génmódosított szervezetektől mentes vetőmagot? Ezt azért kérdezem, mert Magyarországban most éppen együttműködés jön létre Brazíliával, és ennek keretében azt hallottuk, hogy tradicionálisan termesztett és nem GMO alapú szóját kapunk Brazíliából. Egy másik fontos kérdés számomra, hogy ugyan ön azt mondta, hogy a kutatás és fejlesztés az fontos. Amikor annak idején Brazíliában voltunk, akkor a gazdálkodók azt mondták nekünk, hogy a kutatás fejleszt az állami kutatás fejlesztési intézkedések leállítása nyomán arra kényszerültek, hogy hogy génmódosított vetőmagot alkalmazzanak annak érdekében, hogy magasabb terménymennyiséget érjenek el. És még egy harmadik kérdés, amiről szeretnék beszélni. A TTIP-el kapcsolatos tárgyalások az Egyesült Államok és az Európai Unió között az ön véleménye szerint milyen hátrányokkal járnak majd, illetve járnak-e hátrányokkal a brazil termékekre nézve, és mi lesz e, ennek a hatása a Mercosur megállapodás megkötésére? Köszönöm szépen, Szendler asszony. Eh, obrigada, señora ministra. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Gratulálni szeretnék önnek. Ön azt mondta, hogy Brazíliában sikerült csökkenteni a szegénységet. Itt ülök bal oldalon, Galíciából érkeztem, és nagyon hasonló a nyelvünk. Miniszterasszony, szerettem volna arra utalni, hogy Dél-Európában a szegénység növekvőben van, illetve sokan éheznek. Éppen ezért szeretnék többet megtudni a, arról, hogy az említett éhezés elleni program elérte a céljait. Illetve meg szeretném kérdezni arról, hogy ön mit gondol a népek álmáról, miszerint szerint saját maguk tudják megtermelni az alapélelmiszereket. Az afrikai népek ezt a célt tűzték ki maguk elé. Ha Brazíliában is, és az Európai Unióban is tám, támogatjuk ezt a mozgalmat, akkor lesznek olyanok is, akik ezt megkérdőjelezik, főleg ami az alapélelmiszerek előállítását illeti. Ön azt mondta, hogy a marhahús sertéshúst szeretnének értékesíteni az Európai Unióban. Ma délelőtt beszéltünk a válságról is, amelyet megélnek az európai termelő, többek között az orosz embargó miatt, illetve a szankciók miatt. Önök gondoltak-e a kis családi vállalkozásokra, ami az export kibővítését illeti? Köszönöm. Pani poseł Scott Kato, pani profesor, bardzo proszę. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Üdvözölni szeretném a bizottságunkban. Abban a szerencsében ott részben az elmúlt évben eltagadhatom az önök gyönyörű országába. Nagyon gazdag az ország forrásokban illetve ami a, a környezeti szempontból fenntartható társadalmat illeti jelentős forrásokkal bír az ország. Természetesen az Amazon medencében az esőerdő kiírtása nagyobb gájjal tölt el. És a párizsi csúcs találkozó kapcsán kérdésemmel, az éghajlatváltozásra szeretném összpontosítani kérdésemet. Természetesen Brazília, mint minden ország, már most is szenved az éghajlatváltozás miatt, különösen ami a vízkészletek csökkenését illeti. Az javaslat hangzott el, hogy az Amazon területét, ami a bányászatot illeti, Brazíliában az alkotmányás alá ezeket a területeket. Én az Egyesült Királyságban érből érkeztem, a, ez az ország vezet annak idején a ipari forradalmat, hát a széndiokszid kibocsátás miatt is aggódom, és azt várjuk Brazíliától, hogy megőrizze őserdeit, illetve esőerdeit, mi magunk pedig nagyon sok erdőt írtottunk ki. Brazília kulcsontosságú szerepet fog betölteni a decemberi éghajlati tárgyalásokon véleményem szerint itt a nagy országok és a kisebb országok között feszültség van, és a széndiokszid megkötése szempontjából is ön hogy gondolja ezt a kérdést, a brazil kormány rendelkezik-e javaslattal például az esőerdők megőrzésére vonatkozóan? Bardzo dziękuję. Pan poseł Agniu. Well, good afternoon, Minister. Um... Üdvözlöm, miniszterasszony. Minden bizonyal önt is érdekli az, hogy az önök országának említése, Brazília említése, hogy ezt az országot említik az én országomban, az Egyesült Királyságban, akkor ez horrort vált ki az állattenyésztés kapcsán. Önöknek óriási országa van, illetve nagyon sok szabad terület van, nem sokba kerül a munkaerő, egy éven belül kétfajta gabonát is termeszteni tudnak, de hát úgymond ki tudnák értékesíteni a teljes állattenyésztési készletünket, ez pedig nagyon agaz bennünket, ami a szója a növényt illeti, ettől már mi is függünk. Önök politikai szempontból milyen könnyen tudnánk úgymond elzárni ezt a csapot. Ez tényleges aggály számunkra. Ön említette a sertés pestés, illetve általános áltegészségügyi kérdéseket, viszont a fáj, láb és körömfájást nem említette, száj és körömfájást oltásokat használnak, de sosem sikerül sikerül megszabadulni a járványtól. Az én országomban 14 ezelőtt nagyon súlyos problémák merültek fel a betegség kapcsán, és vannak olyan vidéki térségek, nem tudnák megoldani az ilyen típusú korlátozásokat. Végezetül pedig nem gondolom azt, hogy az önök országában továbbra is használnak olyan listálókat, amelyek elektromos árammal ellátottak, illetve a tojásokat úgymond elemekkel keresztik. Części poprosim jeszcze pana posła Zarinoho. Köszönöm szépen. Szervinoko úr, aki a brazília delegációnak a vezetője, kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt miniszter asszony és az Európai Parlament eh, Brazíliába küldő delegációnak tisztelt helyettes vezetője. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Latin Amerika és a karibi térség nagyon nagy jelentőségű számunkra. Nagyon fontos időpont következik el a jövő héten számunkra, hiszen Brüsszelben ülésezik majd az Eurolat közgyűlése, és az élek és az Európai Unió közötti delegáció is. Ezek nagyon fontos események lesznek, hiszen a globális partnerség keretében még szorosabbra fűzzük az együttműködésünket. A kollégák utaltak arra, hogy itt kulturális, politikai és humanista szempontok mentén is működnünk kell, hiszen nagyon közösek az elképzeléseink ezekről a kérdésekről is, és minden különbözőség ellenére stratégiai érdé, érdekünk fűződik a kereskedelem fokozásához, a piacok diversifikálásához, az akadályok megszüntetéséhez, a K plusz F kiterjesztéséhez és a fenntartható fejlődés elősegítéséhez világszerte mi vagyunk az egyik legfejlettebb agrártérség, és az egyik legerőteljesebb a mi agrárexportunk. Így hát nagyon is érintettek vagyunk a különböző kereskedelmi vagy szabványokkal kapcsolatos konfliktusokban. Remélem, hogy miniszter asszony is elkötelezett ezeknek a konfliktusoknak az enyhítése iránt és a kereskedelmi akadályoknak a lebontása iránt mindaz beágyazva egy globális megoldásba. Az Európai Unió és a Mercosur közötti szabadkereskedelmi megállapodás is ezt fogja elő eh, terem, ezt fogja elősegíteni, és én örülök annak, hogy ez a szabadkereskedelmi övezet most az ön tevékenykedése nyomán majd megvalósul. Vannak politikai nehézségek az Európai Unióban, és nyilván az ön hazájában is ezek megnehezítik egy ilyen megállapodás megkötését, de most kell a politikai akaratot és elsősorban bátorságot felmutatni egy ilyen megállapodáshoz. Remélem, hogy a tevékenységét mind a két régió javára fogja kifejteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most a további képviselők kapnak szót. Mindenki egy percben szólhat hozzá. Elsőként Rebeka. Képviselő. Köszönöm szépen, két rövid kérdésem lenne. Brazília a géntechnikailag módosított szója legnagyobb termelői közé tartozik a világon. Az Európai Unió tagállamai ugyanakkor, itt vagyok az első sorban. Tehát először is szeretném Önt szeretettel üdvözölni körünkben, és előről kezdeni még egyszer. Brazília globális szinten eh, a legnagyobb géntechnikailag módosított szóját termelő országok közé tartozik, ellen ellentétben az EU tagállamaival, akik ugyanakkor a legnagyobb ilyen GMO szója importőrök közé tartoznak. Hogyan szándékoznak megfelelni az Európai Unió előírásainak? Ugyanis ettől az évtől fogva az a szabály van hatályban, hogy minden tagállam maga dönthet arról, hogy géntechnikailag módosított szervezetekből előállított élelmiszerek forgalomba hozatalát engedélyezi-e vagy sem a fiatal mezőgazdásról gazdálkodók támogatása tekintetében pedig arra lennék kíváncsi, hogy az önök nemzetgazdasága keretében mit tesznek-e gazdálkodók támogatása érdekében. Bocsáhovszki úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy így létre tudott jönni ez a találkozó. Három kérdésem lenne a vendégünkhöz először is a cukor piaci reform itt lezajlott néhány évvel ezelőtt az Európai Unióban. Ez csökkentette az európai cukortermelést, és nagyon is súlyos következményei voltak az európai gazdálkodókra nézve. Az lenne a kérdésem, hogy a braziliai cukorpiacon hogyan éreztette a hatását ez a reform, illetőleg az ottani gazdálkodók életében hogyan éreztette a hatását. A reform nyomán növekedett a termelés, növekedette, bővült az ottani piac. Ez lenne tehát az első kérdésem. A második kérdésem állat egészségügyi kérdés lenne. Hogyan néz ki Brazíliában a gyakorlatban az állategészségügy? Vannak-e esetleg előrelépések az állategészségügy területén? Szigorodnak-e a szabályok? És egyáltalán mik a kormánynak az elképzelései ezzel a területen? Köszönöm szépen, Smőr úr! Um, tisztelt elnök úr köszönöm szépen üdvözlöm önt miniszter asszony én sajnos nem ö, ö, sokat voltam önnél, de tavaly voltam Mato Grosszóban. szeretném ö, megdicsérni a marhahús minőségét. Annyira azért nem jó, mint a skót marhahús, de azért nagyon finom. Ö, fantasztikus ö, genetikai eredményeket értek el a gazdáik, az állat egészségügy terén is, ezt nagyon öröm, nagy örömmel ö, ismerem el. Ö, ami a kereskedelmet illeti, hasonló normákat szeretnénk, ami az egészségügyi kérdéseket illeti, ugye felvetődik még a száj és körömfájás problematikája, ez továbbra is nagy probléma önöknél. Aztán, ami a szuverenitást illeti az élelmiszer terén, meg kell tartanunk Európában is az infrastruktúránkat, és egyszerűen nem lehet, hogy mindig valakitől függjünk. Önök nagyon sok tevékenységgel, pénzzel támogatják a gazdákat. Ön szerint tudunk mi is valamit tanulni ezekből? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszterasszony, nagy agrárország Brazília, de franciaként nagyon sajnálom, hogy az állattenyésztésünk az intenzív monokultúrából nyeri proteinját. 58% az él, innen származik, úgyhogy az intenzív monokultúra, ha akarjuk, ha nem, a biodiverzitásra kihat, és ez mindannyiunkat érinti. A szójatermelésük 1 millió 700 ezer hektár 40 év alatt, és önök hatodik helyen állnak a ö, kibocsátások terén. Ö, 4 euró a csirke önöknél, ehhez gratulálok. Az olyan multik, mint a Cobb, ez amerikaiakhoz kapcsolódik. Gyakorlatilag a cél az, hogy a, produkt, a termelékenységet növeljék, hogy Brazília megfelelő helyre kerüljön a baromfi terén. Két kérdésem lenne. Az első, milyen szabályaik vannak a növekedési hormonok terén a marha tenyésztésben, és mennyibe kerül önöknél a szarvasmarha tenyésztés? Köszönöm. Köszönöm szépen. Miniszterasszony, üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és gratulálok a részletes és igen érdekes bevezetőért. Azt hiszem, hogy a jó gyakorlat rendkívül fontos, főleg a mi országainkban, ahol vezetésről beszélhetünk például. A közelmúltban azt tapasztaltam, hogy ami a nőket illeti, egyre nagyobb szerepet vállalnak a hagyományos tevékenységek területén is, a vidéki területeken. Ezen kívül stabilitást hoznak, és modern megoldásokat a gazdaságokban. Ön szerint a nők szerepe mi ezen a téren, és hogyan segíthetünk a nőknek, akik vidéken élnek? Brazíliában vannak olyan törvények, amelyek a nőket támogatják, például a gazda, gazdaságokban. Köszönöm. Ja, Frau Ministerin, herzlich willkommen. Miniszteresszony, üdvözöljük itt a parlamentben. Ön megmutatta azt, hogy Brazíliában növekedett a produktivitás, de nem gondolja azt, hogy az elosztás kérdése problémát jelent nem csak a termelés növekedéséről van szó, és egy második kérdésre térnék ki a szétosztásnak. Az egészségtelen felosztása a termő területnek problémási teszik a helyzetet, spekulációkra adhatnak alapot, és önök Európával együtt terveznek-e fellépni a termőföld spekulánsokkal szemben, illetve oda szeretnének-e figyelni arra, hogy a kis, tám, kis gazdák külön támogatást kapjanak, hiszen ők jelentős mértékben hozzájárulnak a világ élelmezéséhez. Ön beszélt arról is, hogy az ország nagy eh, része még mindig természeti terület, és mit gondol ön a kormány intézkedéseiről az Amazonas medencében? Sikerülhet -e ezt a területet úgy fenntartani, ahogy erre szükség van, illetve vannak-e e, további intézkedéseik? Van még egy további kérdésem. Mit gondolnak, hogy el tudják-e látni géntechnika mentes, e, nem manipulált szójával Európát? hiszen ez a kereskedelmnek egy nagyon fontos támpillére. Köszönöm. Karinyovszki kolléga, köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterasszony. Az Európai Unió megfogalmazott egy célt, a bioüzemanyagok, etanol, stb. témájában amelyek bizonyos százalékát teszik ki az üzemanyagoknak, ami a környezetet illeti, illetve az európai gazdák bevételének diversifikálását illetően. Az Európai Bizottság szakértők véleménye szerint közvetlen változtatásokat eszközölt. Mi a helyzet az exportra történő termelésnél, például az etanol esetében, hogy alakulnak a költségek, Miniszterasszony, ön hogyan látja ezt a globális problémát, a termőföld használatának megváltozását a bioüzemanyagok előállítása érdekében? Köszönöm szépen, Danten úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm elnök asszony, illetve köszönöm uh, miniszter asszony, hogy eljött hozzánk az országának mezőgazdaságát bemutatni. Sokat hallottunk uh, itt ülök az első sorban, tehát ön sokat beszélt a nemzetközi uh, kérdésekről. Brazília hiszem még a vto ban hiszen bilaterális kapcsolatokat kezdett kialakítani Brazília, és azt gondolja, hogy ezek a megállapodások mm, megfelelők a mezőgazdaság szempontjából. Köszönöm. Pán poszó Hajbus. Köszönöm, Hajbus képviselő. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Európában az a probléma létezik, hogy a támogatásokat nagymértékben a nagy üzemek kapják, Brazíliában ugyanezzel a problémával küzdenek, az OECD jelentése alapján, ami a közvetlen támogatásokat illeti, 2004-ben 3 eh, milliárd dollárra eh, növekedett, illetve 2004 óta növekedett, és itt elképzelhető a spekuláció, tehát önöknél a nagyobb üzemekkel vannak túlsúlyban, látja-e szükségét alapvető reformoknak, annak érdekében munkahelyek születhessenek a vidéki térségben, az éhezés megszüntetését hogyan látja, illetve egységes az elképzelés E, arról, hogy mi történjen a e, vidéki tő, e, térségeken, illetve esetleg más irányt szeretnének-e kijelölni. Köszönöm. Köszönöm, Jár úr. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony, köszönjük szépen, hogy eljött a szakbizottságunkba, és köszönöm szépen a lehetőséget az eszmeserére. Három kérésem van, a gén technológia hangzott el önöknél a társadalmi vita hogyan alakult, a géntechnológia esélyéről, jövőjéről, ez hogyan tükröződik az ön országában. Elhangzott a e, e, növényi üzemanyagok kérdése, etanol, stb. a vita, hogy alakul ezzel kapcsolatban Brazíliában. És a harmadik kérdésem, mi is vitát folytatunk a kis, illetve nagy mezőgazdasági üzemekről, van-e definíciónaknél arra, hogy mi minősül kis mezőgazdasági üzemnek, illetve mi minősül nagy mezőgazdasági üzemnek? Köszönöm. Flanagan. Flanagan képviselő. Thank you very much, uh, very interesting too. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt önt végighallgatni. Én még nem jártam az ön hazájában, uh, próbálom alacsonyabbra venni a karbon lábnyomom mennyiségét, úgyhogy lehet, hogy soha nem fogok eljutni önhöz. Mindig a saját hazámból azt hallom, hogy az egész világot akarjuk etetni. Ez nagyon tiszteletre méltó dolog, és nagy, de azok az országok, akik ezt határozták el, először legyenek elég gazdagok, és legyünk inkább őszinték, és tegyük fel a kérdést, hogy nem lenne jobb, hogyha a saját magukat el tudnák tartani ilyen szempontból az országok? És hogyha többet exportálnak ide, akkor ez a mi gazdáinkat negatívan érinti. Ez nem tudom, miért jó nekünk bár nagyon sok érdekes kérdés hangzott el, nem tudom, a tolmácsok romtották-e el, vagy tényleg ezt mondta, hogy az Európai Unió a legszebb politikai struktúra, amit valaha is látott. Hát én szerintem semmiképpen. Köszönöm. Každý slyší, co chce slyšet. Mindenki azt hall ki a dologból, amit akar. Ahogy nézem, nincsen tovább képviselő hozzászólás, avagy mégis Sebastian úr. Parancsolja. Köszönöm szépen, miniszter asszony, ez nem az én kérdésem, hanem Matogrosszói barátaim küldték a kérdést. Ők ott vannak, ön viszont itt van ők nekik a termőföld tulajdonnal kapcsolatban lenne kérdésük. Vannak olyan indián törzsek, akik elvesztették a földjeiket, és azokat nem is adták vissza nekik. Az ön minisztériuma mit fog tenni annak érdekében, hogy ezeket a területeket újra visszaszolgáltassa az indián törzseknek, és helyreállítsa az eredeti benszülötti eh, tulajdonviszonyokat? Moment. Jeszcze pan poseł Boba. Last. Most pedig Buda képviselő kap meg szót. Bóvé úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk miniszter asszony. Én többször is jártam Brazíliában, részt vettem több tevékenységben, például a braziliai Monsanto területeinek lerombolásába, stb. stb. Azonban két dolgot szeretnék itt felvetni. Attól tartok, hogy Brazília a jelenlegi struktúrák alapján gyakorlatilag a húsipar, főleg a sertés és baromfi exportja a cél az EU felé. Éveken keresztül Európa használta ki Brazíliát, főleg a Gyú nevű cég, ennek most már vége, ez jó, de ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy a piacok a megfelelő helyi piacoknak feleljenek meg, ne nagy cégeknek. Aztán azt hiszem, hogy volt egy hatalmas drámai kérdés, az eukaliptusz kérdése a föld után. Azt gondolom, hogy egyre több problémát vet fel az eukaliptusz kérdése, mert elzavarja a gazdákat, és teljesen sterillé teszi a földeket. Köszönöm. Sądzę, że teraz wyczerpaliśmy już zgłoszenia wszystkich. Köszönöm szépen, akkor meghallgattuk az összes képviselői hozzászólást. és akkor megadhatjuk most miniszter asszonynak a lehetőséget a válaszadásra. Miniszter asszony, nem tudom, hogy talán egyszerűbb-e úgy, ha a kérdéseket az anyanyelvén, brazil nyelven válaszolja meg, mondta az elnök. Nem volt mindegyik barátságos kérdés, de legalábbis barátságos hangnemben hangzott el nagyon különbözőek itt az álláspontok, vélemények, dolgokat máshogy látunk, ezt csak ilyen e, széljegyzetként mondanám el. De most kérem szépen, hogy válaszoljon a kérdésekre, minden kérdésre e, a szükségesnek tartott mértékben vagy körben válaszoljon. Precisaríamos de muito tempo para responder todas as perguntas. Köszönöm szépen. Nagyon sok időre lenne szükségünk eh, ahhoz, hogy megfelelő módon és formában megválaszoljuk az összes kérdést, mert ezek nagyon fontos kérdések, és tulajdonképpen még több időre lenne szükségünk eh, ahhoz, hogy részletesen megválaszoljuk ezeket a kérdéseket. Úgyhogy én nem ragaszkodnék a kérdésfeltétel eredeti sorrendjéhez, hanem inkább elővenném azt a kérdést, eh, amiről nagyon sokan szóltak, ezek a génmódosított szervezetek, különösen a génmódosított szójának a termesztése. Nyolc éve vagyok szenátor, négy évig alsóházi képviselő voltam, összességében tehát 12 eh, éve, 12 évig voltam a törvényhozásban, és az elmúlt 15 évben nagyon nagy nehézségeink voltak a génmódosított szervezetek engedélyezése területén tekintettel arra, hogy a, társadalom, a társadalmi ellenállás egyre inkább növekedett ezekkel a termékekkel szembe. Brazília ugyanakkor termelőként e, nyilvánvalóan hajlandó és kész a piaci elvárásokhoz, kívánalmakhoz alkalmazkodni, ezért is van az, hogy génmódosított szervezetektől mentes termékeket is termelünk, hiszen ezeknek is megvan a piac, amit mi ki akarunk szolgálni. Nyilvánvalóan az, hogy mit termelünk, az az árhoz igazodik, az ártól is függ, de hát az emberi egészség az egy nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon, és nyilvánvalóan fontos a többletérték is. Ugyanakkor globális szinten a mezőgazdasági termelésben hasznosított terület folyamatos csökkenését láthatjuk, és ezért aztán nagyon sok brazil termelő számára a génmódosított szervezeteknek a termelése jelenti a hozam növelésre a megoldást. Tehát egyre csökkenő terület, egyre kevesebb kártevő írtószer, amit felhasználnak, és akkor így aztán ilyen, szer, ilyen génmódosított szervezeteket kell alkalmazni a termelésben. Ezáltal egyébként a termelési költségek növelése is elkerülhető. Így van, így van például a gyapot esetében, a braziliai gyapot esetében is. Hiszen azért fontolják azt is meg, hogy nem az európai kontinensen, hanem egy trópusi országban termelnek ezek a termelők, és az, hogy trópusi égövön termelnek, az egyben azt is jelenti, hogy nagyon agresszív kártevőkkel, mezőgazdasági kártevőkkel kell szembenézniük, akikkel bizony keményen föl kell venni a harcot. Így van például a brazil gyapot esetében is. A tradicionális gyapot esetében a termelési költségek növekednének emiatt, és Brazília így globális szinten már nem lenne versenyképes a gyapot export területén. Tehát mi a brazil gyapot termelését tulajdonképpen meg kellene, hogy szüntessük. a génmódosított szervezetek ugyanakkor lehetővé tették azt, hogy a kártevő írtószereknek a felhasználását 50%-kal csökkentsük. Sokkal ritkábban kell peszticidekhez nyúlnunk a termelés során. Természetesen a a GMO ellenzőknek a véleményét is tiszteletben tartjuk, és szeretnénk megoldást találni a probléma problémára, de az elmúlt évben született egy globális elemzés, amely azt mondja, hogy az elmúlt 20 évben három hónappal növekedett az átlagos életkor globális szinten. Tehát itt van egyfajta konfliktus, amit fel kell oldani. Az egyik oldal azt mondja, hogy használjunk szereket a másik oldal azt mondja, hogy használjunk génmódosított szervezeteket, de akárhogy is van, az átlagos eh, életkor három hónappal növekedett, tehát a, a várható életkorral kapcsolatos várakozások eh, azok pozitívan teljesültek. A piac, ha a piac elfogadja a GMO-kat, akkor mi is szívesen használjuk őket, hiszen a GMO-k lehetővé teszik a termelési költségek csökkentését. Ha viszont más piacok eh, GMO-mentes eh, termékeket, eh, ökológiai mezőgazdálkodásból származó termékeket igényelnek, akkor az ugyan növeli a termelési költségeket, de hát az ez emiatti felárat majd az érintett piac meg fogja fizetni. Nem mindenki tud arról, hogy van ilyen választási lehetőség, ehm, és ezért aztán előítéletesen áll ehhez a kérdéshez. Mi követjük, nyomon követjük a tudományos fejlődést, a tudósok tudják megmondani, mi az, amit meg lehet tenni, és mi az, amit nem lehet megtenni. A legtöbb tudós világszerte különböző feltételeket fogalmaz meg, amelyek adott esetben a génmódosított szervezetek felhasználásának csökkentését is lehetővé teszik. És egy dologra még szeretném emlékeztetni önöket. Néhány helyről elhangzott ez a kérdés, ugyanis ugye elindult ez a program, az éhezés vége, a nullás formula, nullás képlet. Ez nem egy varázsprogram volt, nekünk le kellett küzdenünk az inflációt az országban, rendbe kellett tennünk a költségvetést, Lula elnök ezen dolgozott, és Vilma elnök asszony is ezt tekintette a legfontosabb feladatának. Ők azt mondták, hogy a költségvetési hiányt és az inflációt kell kordában tartanunk. Ez lenne a legfontosabb feladat. Ugyanakkor a másik oldalon föl kellett, hogy lépjünk a szegénység és az éhínség ellen is. Most már emiatt nem az a programnak a neve, hogy a nullás képlet és vége az éhínségnek, hanem ma már adó, adó kedvezményt biztosítunk a brazil családoknak. Azok, akik családtagonként 70 ilyenál kevesebbet keresnek, megkapják ezt az, adóment, ezt az adókedvezményt, három egymást követő kormány folyamatosan egymást követő nyolc évre fogadta el ezt a programot. És ez a két dolog együtt halad. Az egyik oldalon próbálunk tenni valamit az inflációval szemben, a másik oldalon pedig próbáljuk felzárkóztatni a szegényeket a középosztályhoz. A városi lakosságnak ma már az 50% a középosztályhoz tartozik. És ez az, ez az a kihívás, vagy ez az a cél, amit ugye a vidéki térségben is szeretnénk elérni. 50 millióan laknak vidéken, ebből 15 millióan tartoznak csak eh, a középosztályba. Szeretnénk, eh, hogyha a szegényeknek a részaránya vidéken is erősen csökkenne. Továbbra is továbbra is egy piramis alakú társadalmi szerkezettel kell, hogy szembenézzünk, nagyon vékony felső réteggel, nagyon széles szegény réteggel, és egy nagyon vékony középosztálya a technológiával, az innovációval, a technikai támogatással, a vidéki térségnek a életben tartásával segíthetünk ezen a problémán, és a mezőgazdálkodóknak lehetővé kell tenni, hogy termelői szövetkezeteket alkotnak, alkossanak, vagy termékértékesítő szövetkezeteket alkossanak, együtt termeljenek, együtt értékesítsék a terményeiket, együtt szerezzék be a nyersanyagokat a működésükhöz, és aztán persze felosszák a működésüknek a hozamát egymás közt. Ami a braziliai mezőgazdasági üzemeknek a nagyságát illeti, 5 millió gazdálkodó van, és 67 hektáros átlagos területen gazdálkodnak ők. Van 5 millió mezőgazdasági termelőnk, hogyha Kanada, az Egyesült Államok, Ausztrália összeadódna, akkor ott összesen ebben a három országban 2,7 millió mezőgazdasági termelőüzem lenne, úgy gondolom, hogy Brazíliában meglehetősen észszerűen van elosztva eh, a termőföld. A termőföldeknek a 10%-a eh, kapta meg az agrárreform keretében eh, a termőföld tulajdont. 80 ezer hektár termőföld került így mezőgazdászok tulajdonába. Ő nekik, ők tehát a kormánytól kapták meg azt a területet, amin gazdálkodnak. Sajnos azonban ezek a mezőgazdászok sokszor nem annyira vannak jó anyagi helyzetben, mint azt szeretnénk. Az ő jövedelmi helyzetüket tovább kell javítanunk. Ezek családi vállalkozások, üzemek, az ő esetükben is szeretnék az igazi jólétről gondoskodni. Hogyha van egy termőföld, és az a gazdálkodó tulajdonában van, akkor ez az, igaz, az ő vállalkozási sikeréhez legfeljebb 10-15 százalékban járul hozzá. Fontos a technológia is. Tehát a termőföld az igazából csak az előfeltétel a tevékenységnek, és természetesen minden problémának a gyökereje is, azoknak a problémáknak, amit aztán meg kell majd oldani. Az a 80 ezer hektár, amit az agrárreforma kormányzati program keretében a brazil mezőgazdasági vállalkozások megkaptak, ez egy rendkívüli nagy mennyiség mi egy hatalmas éléskamrává váltunk, Brazília az ország. át tehát a termőföldnek így juttattuk a termelőkhöz, és 80%-a ennek az 5 millió termelőnek olyan KKV, ami átlagosan 320 hektáron gazdálkodik. Tehát az 5 millió gazdálkodónak a 8. 86% az KKV, és csak 12 százaléka termelőknek a nagybirtokos. Tehát nincsenek nehézségeink, nekünk egyáltalán nincsenek problémánk a termőföld koncentrációval, ami a termelőket illeti, ők, nekik nem kell nagy birt, a nagy birtokosokkal, vagy egy, egy egészségtelen birtokszerkezettel küzdeniük. Vannak olyan területek, eh, ahol a technológiai vívmányokat is viszonylag gyorsan tudták eh, alkalmazni a termelékenység növelése érdekében, és ez természetesen a termelők, a mezőgazdasági vállalkozók számára is nagyobb bevételt biztosított, és több éhes szájnak adtak enni. Ami az önellátást illeti, úgy gondolom, hogy azok az országok, akik képesek a mezőgazdasági önellátás mesdjére répni, azok ezt tegyék meg. Brazília is ezt fogja tenni ugyanakkor szeretnék arra utalni, hogy 40 évvel ezelőtt, a 60-as években Brazília a mez, az élelmiszernek a nagy részét importból szerezte be. A húst Ausztráliából, Mexikóból a babot, a rist azt a Fülöp-szigetekről, a tejet azt Európából. A brazilok az 50-es, 60-as években a 48%-át a jövedelmüknek, az ilyen importált élelmiszernek a beszerzésére kellett, hogy kiadják. A brazilok ugyanakkor ma már a jövedelmüknek, a havi jövedelmüknek legfeljebb a 18%-át költik el élelmiszerre. És mi történik azzal a 30%-os különbséggel, amit ma már nem kell élelmiszerbeszerzésre fordítani? Hát ez fordítható a a, a saját jólétükre, a kultúrára, oktatásra, és a brazil mezőgazdaság nagyon jól működik. Nem csak arra használják, hogy foglalkoztatást teremtsen, hanem annak már társadalmi funkciója, társadalmi szerepe is van. Egész egyszerűen több jól létet teremtett és teremt ez a mezőgazdaság. Ott Brazíliában. A 70-es években hoztunk egy politikai döntést, akkor azt mondtuk, hogy el kell érnünk az élelmiszer önellátást, egy agrár kutató intézetet alapítottunk, amely különböző afrikai és latinamerikai országokkal működik együtt, és ebben a mezőgazdasági kutatóintézetben Európából származó vetőmagokat vizsgálnak, nemesítenek, és próbálják meg őket adaptálni a trópusi, nedvesebb éghajlat kívánalmaihoz. Ezzel az európai vetőmaggal azt hajtottuk végre az első lépéseket annak érdekében, hogy a saját magunk brazil növényeit kinemesítsük. Ez volt az az agrárforradalom, ami akkor a 70-es években lezajlott Brazíliában. Tehát azok a termékek, amiket az önök hatalmas kontinense termelt korábban, az most nálunk termelődik meg, mert az önök vetőmagját a saját feltételénkhez adaptáltuk. Ami a marhahúst illeti, Indiából importáltuk ezt, de mára már a génmódosítás révén nagyon nagy előre tettünk szert Indiával szemben és milyen a világon az egyik legnagyobb marha állomány. És mára már a brazil marha az igazi minőségi védjegyé vált. A brazil állattenyésztés rendkívüli fejlődésen ment keresztül, nagyon sokat fektettünk be a legelőkbe, és ma már olyan jól működik az állattartás, hogy a legelőket fel lehet szabadítani növénytermelés számlára, számára. 236 millió hektár mezőgazdaságilag hasznosított területünk van, ebből 7 millión termelnek csak cukor, etanolt, vagy, vagy egy bioüzemanyag felhasználási célú növényt. És ez tényleg csak egy töredék része a teljes mezőgazdasági termőterületnek. Tehát ennek nagyon nagy társadalmi hozadéka van. Tudjuk, tudtuk nagymértékben csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, és ez megfizethetetlen előrelépés. A cukornál termelés intenziválásával és a víz, a vízi energiának a hasznosításával nagyon sok nagyon sok környezetvédelmi előrelépés sikerült elérnünk. Önök is tudják, hogy a vízenergia az egyik legkörnyezetbarátabb energiatermelési forma. Kérem jelezzék, hogyha lejárt a hozzászólási idő. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy az erdőírtás kapcsán az egész sajtó üdvözölte Brazíliának azokat a lépéseit, amelyek az erdőírtás visszaszorítására irányultak. 29 millió négyzetkilométernyi területről beszélünk az Amazonas térségben, most már 80%-ban visszaszorítottuk az erdőírtást. Úgyhogy ez jelentős előrelépés az Amazonas vidékén. A műholdak segítségével pontosan lehet ennek utána nézni, és a nemzetközi sajtó Brazíliának ezen sikeréről beszámolt. Mi azért másképp látjuk az Amazonas vidékét. Önök közül, ha valaki az Amazonas vidékének jelentőségéről kérdezett volna tíz évvel ezelőtt, azt mondtam volna, nem, ez csak túlzás, a környezetvédők túlzása. Ma azonban mivel mezőgazdasági miniszter vagyok, én magam is próbálom meggyőzni a termelőket arról, hogy az erdő milyen fontos. Oda kell figyelnünk a környezetre, mert Az Amazonas vidékétől is függ, hogy a többi mezőgazdasági célról felhasznált területen esik az eső. Aztán, ami a biodiverzitást illeti, kevesebb, mint 10%-át ismerjük csak az Amazonas vidékén a biodiverzitásnak. Ami a, az éghajlatváltozást illeti, minket is aggaszt, São Paulo, Paraná és utána Gerais államok nagyon nehéz időket éltek meg, nem volt elég vízük. A tavalyi év során sem. Pedig most már beismertük, hogy követtünk el hibákat. Nagyon sok mindent elkerülhettünk volna, hogyha megfelelő vízkészleteket halmoztunk volna fel. Vannak persze bűnösök is, ártatlanok is ebben a történetben. Egy biztos, követtünk el hibákat. Kutatásokat kell végeznünk, például olyan terményeket találni, amelyek kevesebb víz igényel rendelkeznek. Például ott van a rizs, hogyha egy modern vetőmagot használunk, az új technológiának köszönhetően szinte 60%-ban kevesebb víz igényel termelhetünk rizst. 30 millió hektárból pillanatilag csak 50 millió hektárnyi az öntözött területünk. Ha sikerülne az egész 30 millió hektárt megfelelő módon öntözni, akkor ezen területnek nagy részét felhasználhatnánk termelékenységünk növelése érdekében, anélkül, hogy az Amazonas vidékén egyetlen egy fát ki kellene vágni egész egyszerűen csak növelni kell az öntözött ö, megművelt területet. Okay. Com relação à questão indígena, é, eu quero dizer que os países, os continentes. Nos, ami az őslakosság kérdését illeti, Brazíliát is, és a többi országot is, amikor felfedezték és gyarmatosították. Nos, a portugál gyarmatosítással nincs különösebben gondunk, hiszen ezt tette lehetővé, hogy Brazília ilyen hatalmas ország legyen, ahol csak egy nyelvet beszélnek. Azonban nyilván itt is követtek el hibákat. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy Brazília területének 11%-a az őslakosok által lakott terület az ország 13%-a, 115 millió hektár területen laknak. Tehát még egyszer elmondom a számokat. 115 millió hektár, 13%-a a brazil területeknek az ősakosok által lakott terület, ez Európa eh, területének 11%-ának felel meg. Eh, se não respondi todas as questões. 38-szor akkora, mint Belgium. Hát nem sikerült minden kérdése válaszolnom. Nyilván nincs több időm, nem tudom, hogy itt hogy működnek a dolgok, de elnök úr, hogyha folytatni szeretnék, akkor írásban is válaszolhatok minden egyes kérdésre, amelyről feljegyeztem valamit. Köszönöm. Pani minister, bardzo się cieszymy Köszönöm, miniszter asszony. Nagyon örülünk annak, amit hallottunk. Számunkra nagyon fontos, hogy egy ilyen nagy ország mezőgazdasági miniszterasszonya, ilyen nagy mezőgazdaság miniszterasszonya, ilyen módon kitekintést adott a problémákról. Ezek a kérdések nem csak Brazíliát érintik, hanem globális szempontból is fontosak a természetes források, természeti erőforrások és a mezőgazdaság gazdagsága jelentős felelősségvállalással is jár együtt a környezetvédelem szempontjából jövő generációkkal szemben ezt többször el is mondtuk. A második kérdés a világpiacok globalizálódása. A globalizálódás fontosra teszi azt, hogy beszéljünk erről a kérdésről, az Európai Unióban az agrárpolitikák közösségi szintre kerültek, viszont ez az egész világra vetítve igaz. Léteznek a bilaterális megállapodások, és itt közösen kell dolgoznunk a jövőn, amennyiben hatékonyak szeretnénk lenni. Miniszterasszony, még egyszer köszönjük szépen, hogy eljött. Elnézést kérek, hogy itt nem köszöntöttem az összes jelenlévő szenátot, beszél képviselő, de azt gondolom, hogy a megjegyzések, a miniszterasszony válaszai gazdagították a vitát. Az Európai Parlamentben 28 szagországot képviselünk, és ez érték. Hát még egyszer köszönöm szépen, miniszterasszony! és nagyra értékeljük a mondandóját, hiszen Brazília egy óriási ország. Köszönöm szépen. Ezt a pontot akkor le is zárhatjuk. Nagyon örülök annak, hogy önnel is delegációjával találkozhattunk, illetve hát, hogy itt köszönthettük Önöket. A következő pont a biogazdálkodás témája Hajszling úr a jelentéstevő. Köszönöm szépen még egyszer látogatásukat. Thank you.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 Panie pośle husling gdzie jesteś? Gdzie jesteśmy? Co dalej? Słuchamy pana. Hogyan folytatjuk a munkát? úr, parancsoljon a szó. Ja, Herr Elnök úr. Megpróbálom elkezdeni kezdeni a bevezetőmet, hogy ne veszítsünk túlságosan sok időt. Egy olyan témáról van szó, amely már jó ideje foglalkoztat bennünket, a bizottság 2011 márciusi javaslata, amely az ökorendeltre vonatkozik, ennek átdolgozására ez e, élénk vitát váltott ki, különösen a biogazdálkodás területén, és a bizottság javaslata, tehát nem üdvözölte mindenki osztatlan lelkesedéssel. Készítettem egy jelentést, 352 módosító érkezett be a bizottság javaslataihoz képest, és remélem mind az ágazat, mind pedig a fogyasztók érdekében megpróbáljuk ezt a javaslatot a gyakorlatnak megfelelővé tenni, de a bizottság eddig ezt nem vette figyelembe. Nagyon sok delegált jogi aktussal találkoztunk, és megpróbáltuk ezeknek a számát csökkenteni a régi rendelet értelmében az nem elfogadható, hogy egy ilyen új javaslatot ilyen sok rendelkezéssel terheljük, illetve mindenkinek szabad utat abban, hogy hogyan alakítjuk ki ezt a rendeletet. Úgy érzem, hogy jogbiztonságot kell biztosítanunk az ágazat számára. Kevesebb jogi aktust szeretnénk éppen ezért. És van egy további pont is, amely szintén élénkvitát váltott ki az ágazaton belül, Viszont amelyről élénkvita vita folyik a tagországok között is, az pedig az, hogy új határértéket vezetünk ebbe az ökotermékek esetében, tehát nulla toleranciát gyakorlunk a növényvédőszerek értelmében. Én ezt ellenzem személy szerint, mert <clears throat> úgy érzem, hogy a kárt okozó elvét úgymond a fejtetére állítjuk. Például a védőszerekkel való keverésnél itt nem történik meg a felelősség megállapítása, és úgy, úgy érzem, hogy az öko területen itt ez jelentős egy torzulás eredményezhetne, tehát vagy vannak olyan határértékek, ezt mindenki tartani, mindenki tartani kell magát, vagy pedig kereskedelmi szempontból ezek nem helytállóak. Hát azt gondolom, hogy egy, -egy dolgot kell megtartanunk, ez pedig a folyamat ellenőrzés, azok a gazdálkodásnál, hiszen az a gazdálkodás többet jelent annál, nincsen, hogy nem történik növényvédőszer használat, ez az áttenyésztésre is kiterjed. Nagyon sok faktor határozza meg az okogazdálkodás definícióját, és hogyha um, csak a káros anyag használathoz kötjük ennek definícióját, akkor ezzel nem járnánk el helyesen. Szeretnénk azt, hogy a termelők felelőssége erősödne, hiszen fontos, hogy ezt ők jelezzék, és fontos, hogy a nemzeti hatóságok mihelyre beavatkozzanak, tehát nagyon fontos a fogyasztóvédelem, a bizalom szempontjából, és itt nem csak a biogazdálkodóknak van felezett feladatuk, speciális ellenőrzések szempontjából. Én azt gondolom, és ez világossá vált a szöveg átdolgozásakor, hogy mindenképpen ki kell mondjuk azt, hogy Európában nagyon különböző ugyanannak a jogi szövegnek az értelmezése, ugyanannak a rendeletnek az értelmezése. Ez kulcs probléma, nagyon különböznek az ellenőrzési rendszerek, különböznek az értelmezések és arról, hogy mikor kell visszavonni egy terméket, mikor nem. És nagyon kevés adatunk van, a bizottság nem tudta megmondani azt, hogy eh, hol mennyi ökometemenkot használnak, hogyan lehet az ágazatot támogatni Éppen ezért én reménykedek az önök támogatásában, hogy úgy, mint más területeken is létre kell, hogy hozunk egy öko ügynökséget, ami pont azt fogja elérni, hogy ezt a területet harmonizálhassuk Európában. Fontos, hogy az ágazat továbbfejlődjön sok területen, de ami az importokat illeti, ami jelentős probléma, fontos, hogy itt is legyen harmonizálás, és nem fogadhatjuk el azt, hogy 60 különböző standarddal rendelkezünk, tehát itt sürgősen történnie kell valaminenképpen ezért azt gondolom, hogy az öko ügynökség a közös standardokat tudná érvényesíteni. És fontos a harmonizáció európai szinten, mint említettem. Egy cél, amit a bizottság is kitűzött magálé, mi szerint csak ökoállatokat lehessen tartani, és öko vetőmagot használni, ez egyetértek, de nem gondolom, hogy itt határidőt rögzíthetnénk. A biogazdálkodóknak, kell lehetőséget kell biztosítani arra, hogy fejlődjenek, nagyon különbözőek a standardok, és fő feladatunk az, hogy ezt egy új rendelettel oldjuk meg. Fontos, hogy ezt az ügyet Európában tovább vigyük. Itt nem lehet konkrét időpontot rögzíteni. Meg kell vizsgálni az egyes tagországi helyzeteket. A azonban egyetértek alapvetően de meg kell néznünk azt, hogy ez hogyan valósítható meg. A célban egyetértünk, a módozatait kell eh, körüljárnunk annak, hogy ezt hogyan érjük el. A regionális értékesítés nagyon fontos, hogy egy adott régióban vannak jó eh, gazdálkodók, akkor nagyon nehéz lesz a közös takarmány beszerzése, tehát azt kell megnéznünk, hogy melyek azok a területek, ahol az ökogazdálkodóknak fejlődni valójuk van. Tehát meg kell néznünk, hogy hol találhatunk rugalmasságot. És van még egy pont, amire felhívtam a figyelmet, amelyről a szágazatban vitet kell folytatnunk, és én ezt számunkra is fontos vitának tartom. Fontos az állattenyésztésnél is standardokat kialakítani, két pontot említettem. Itt az tenyésztés nagyságrendjéről is beszélnünk kell. Jár úr minden bizonyan nagyon lelkes lesz javaslatom kapcsán. Elhangzott az, hogy a 3000 csirke egy üzemben elég. ezer is elhangzott, mint szám, de fontos, hogy ezekről a számokról szó essen. Tehát, hogyha 15 ezer sertésről van szó mondjuk, akkor itt konkrétan rögzíteni lehessen az, hogy maximum mennyi állatot tarthasson egy ökó állattenyésztő. Az ellenőrzés kérdése nagyon fontos, a szemvevőszék erre fel is hívta figyelmet, én ellenőrzöm azt, hogy e, rizikó ellenőrzésre helyettesítsük az éves ellenőrzéseket, az éves ellenőrzésekre szükség van, ezt kérték a biogazdálkodók is, és nagyon sok uh, tenyésztő, illetve biogazdálkodó jelezte azt, hogy erre ők hagyatkozhatnak, Ne, Nem jelentheti azt, hogy a rizikóellenőrzésekre ne kerülhessen sor, de kizárólag a rizikóellenőrzések bevezetése túl messze menne, ezt nem támogatom. Tehát, mint említettem, az éves ellenőrzéseket meg kell, hogy tartsuk, és azt is ellenzem, hogy az ökor ellenőrzéseket eh, vegyük ki az rendeletből. Azt gondolom, hogy az ökoellenőrzések rendszere bevált, és fontos, hogy ezt megtartsuk és javítsuk, ami az import ellenőrzéseket illeti. Fontos, hogy itt a regionális szinten alakítsuk ki a standardokat, az európai rendet egy az egyben történő átvétel az összes importra nézve valószínűtlen, tehát ez valószínűleg nem fog működni sok területen. Fontos tehát a rugalmasság. Nem akartam az összes 352 módosítót itt most bemutatni, a nyelvi verziónkban ezek benne vannak, a legtöbb nyelven hozzáférhető, bizonyos nyelvverziók még előkészületben. A bizottságunk is köszönöm a konstruktív eszmecserét, a technikai jelgő üléseknél alkalmunk volt egyeztetni. Köszönöm szépen már most is az elnökentős tevő hozzájárulását, közleműködését, konstruktív munkáját, és köszönöm a tanácsnak is a véleménycserét. Remélem, hogy még ebben az évben meg fogunk tudni állapítani, állapodni, hiszen az ágazatnak joga van ahhoz, hogy tisztánlásra azt, mi a helyzet ezzel az ökó rendelettel. Éppen ezért remélem, hogy a tanács részéről is további konstruktív hozzáállást tapasztalhatunk majd. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hajzling úr. Ez még egy olyan vita, ami a jövőben le kell folytatnunk. A dokumentumból elkészülnek a különböző nyelvi változatok, és június 12-ig módosítók nyújthatók be. 17 óra 30-kor kezdődik a közös szakbizottsági ülésünk az ENVI bizottsággal együtt a Jan épületben, a 4Q2 teremben, úgyhogy kérem, hogy eh, az addig eltelő időben is egy percben korlátozzuk a hozzászólási időt. Linz úr kap elsőként szót. Árnyék előadó? Nem. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon remélem, hogy most itt vagyok, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az előadónak eh, a jelentésről tartott beszámolóját. Mm, sajnálatosnak tartom, hogy csak egy perc jut minden hozzászólóra fontos jelentés esetében. Legutóbbi alkalommal eh, ugye egy 15 percben hallhattunk bemutatót, és akkor aztán 20 eh, perc volt az összes további hozzászólásokra, de ettől eltekintve szeretnék köszönetet mondani a jelentés tervezetéért. Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült munkáról van szó, különösen ami a határértékeknek a témáját illeti, ami az ellenőrzések témáját illeti, ami a, prot, ami a folyamatorientált ellenőrzés szerepét illeti, és az ökológiai vetőmag és állattakarmány kérdését illeti. Úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, de beszélnünk kell a vegyes üzemekkel kapcsolatos javaslatról különösen kell beszélnünk azok nagyságrendjéről, az üzemek nagyságrendi problémájára. Úgy gondolom, hogy nincsen sok értelme az ökorendelet esetében eh, a nagyságot, illetően egy tényleges felső határértéket megállapítani. Úgy gondolom, hogy beszélnünk kell eh, a javasolt ügynökségnek a kérdéséről is, és úgy gondolom, hogy észszerű lenne egy elszámoló házat, egy clearing házat is csinálni, vagy azt csinálni ügynökség helyett. Sokkal jobb lenne véleményem szerint, hogyha az eddigi rendeletnek a végrehajtásával foglalkoznánk, semmint hogy a jelenleg hatályban lévő rendeletnek a teljes felülvizsgálatát javasoljuk. Köszönöm szépen. Természetesen az árnyékelődőknek folyamatos kapcsolata van az előadóval, de Természetesen köszönetet mondunk mindenkinek. És kérem, hogy a köszönet nyilvánítások helyett az érdemi hozzászólásokat mondják el, tehát ne mondják el azt, ami már egyszer elhangzott. András úr. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm elnök úr a szót. Nagyon hasznos, de euh, két héten belül ilyen rendkívül fontos és szakmai jellegű témában módosítványokat benyújtani, hát nem tudom. Ezen kívül az egyperces hozzászólás is rendkívül kevés, bár amit Martin felvetett, nagyon fontos. Ez nem egy percben nem is érdemes mond, szó, szót kérni, de üdvözölni szeretném a munkát, amit Martin végzett 350 a módosító indítványok száma, hát ez már önmagában mutatja, hogy milyen jelentős ez a téma. Nos, ami egy percet illeti, ami a rendelet hatáját illeti, az összetettségét, az küszöbértékekről, a belső ellenőrzésről, az importról. Az ügynökség felvetése nagyon érdekes dolog, talán ezt részletesebben is meg kellene vizsgálni, aztán a reprodukciós kérdések, az állat, illetve a növény témában. Hát ebben a témában egy tényleg igazi vitát kellene lényegében a fő előadó jelenlétében lefolytatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Grazie, Presidente. E ringrazio. Köszönöm a szót. Köszönet az előadónak óriási munkát végzett, hogy összefogta a találkozók eredményét. Nos, hogy ezzel a témával foglalkozunk, szerintem hosszú távú elképzelése van szükség, hiszen a bio terület rendkívül gazdag, és nagyon fontos a hagyományok szempontjából. Nos, a, szerintem a jövő ezé. Amit figyelembe kellene venni tehát, nem más, mint például a megközelítés. Utalnék itt az egynökségre. Szerintem az is probléma, hogy nem normálisnak tekinti a bio területet. Aztán, ami a vegyes gazdaságokat illeti, jó, hát legyen átmeneti időszak, de ennek azért legyen egyszer csak vége, és tényleges átalakulásról legyen szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtását követően is lesz még alkalom megvitatni ezt a témát tehát mindenről tudunk beszélni. Miller képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az árnyékadók nevében szeretnék szólni, hogy még a reptéren van, és sajnos nem tudott pontosan itt lenni. Üdvözöljük ezt a javaslatot, és a Hajzing úr által elkészített jelentést. Különösen hálásak vagyunk neki a gyakorlatorientáltsághoz, a gyakorlatos meg, gyakorlatias megközelítés ami a munkában jól megjelent, hiszen ez végső soron úgy gondolom, hogy az alapmunkát javítja. Világos nemet mondunk a határértékekre, a károkozói elvnek, vagy a károkozó fizet elvnek az alkalmazására. Túlságosan soknak pedig a 15 ezeres összeg évente, ami az ökoügynökséget illeti erről beszélhetünk, ami a harmadik országokkal folytatott kereskedelmet illeti. Itt nagyon is következetes megállapításokat láthatunk, de úgy gondolom, hogy a határértékek területén nem fogunk tudni előrelépést elérni az állattenyésztés esetében. Itt még nagyon érdekes vitákra számíthatunk. Összességében azonban nagyon pozitív meglepetést okozott számunkra a beterjesztett jelentés tervezet. Köszönöm szépen, Hartong Elnézést, elnök úr, először is Hajzénk úrnak köszönetet szeretnék mondani, hiszen ez nagyon érzékeny dosszié. Nem tudom, hogy szükség van egyáltalán erre az új rendeletre, hiszen ez nagyon sok administratív terhet jelent, A gályájának is hangot szeretnék adni. Az egyik a párhuzamos termelés jelentős tevőnek, jelentős tevő ezt meg szeretné szüntetni. De azt gondolom, hogy ez pont lehetőséget biztosítana a konvencionális és a biogazdálkodás ötvözésére. A bizottsági javaslat kockázat alapú megközelítést eh, hangsúlyoz, amely csak hatékony és csökkenti az adminisztratív terheket is. Azt gondolom, hogy ezt a megközelítés nagyon fontos eh, megtartani. A tanúsítványok kérdése a nagykereskedelemben jelentéstevő azt javasolja, hogy itt csak az termékeknél érvényesül, mindez azt gondolom, hogy itt a kivételeket ez megengedi, a jelenlegi pedig korlátozza ezeket. Köszönöm. Szóval Garcia. képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt nem csak a mai vitáról van szó, hanem a testmandátum alatt tartott vitákról, Hát az ilyen kérdéseknél kevesebb, mint három percünk van. A képviselőket még egyszer kérem arra, hogy mindenki három percet kaphasson. Hogyha a szakbizottságban sem nyilatkozhatunk megfelelően, akkor miért is járunk be dolgozni? Én egy olyan országból érkeztem, ahol sok biogazdálkodás van, ennek arány jelentős, sok most módosítót fogok benyújtani, ami az új ügynökséget illeti a takarmányok kérdését. Ezekről igenis el kell, hogy gondolkozunk még egyszer, és remélem, hogy a szolgálataink kegyesek lesznek, és három percet adnak majd a hozzászólásokhoz minimum. Tak, Köszönöm szépen. Lehet, hogy több találkozóra lesz szükség, annak érdekében, hogy szélesebb keretek között is tudjunk ezekről a kérdésekről egyeztetni. Mert hát nagyon fontos ezeket az információkat majd továbbítani. És a módosító beérkezés után lesz majd egy új vita köztinger asszony. Hát Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani Martin Heislingnak, hogy gyakorlatilag átélhetjük azt, hogy, eh, a, hogy egy zöld harcol a káros anyagok eh, határok nélkül terjedéséért, de most félretéve a viccet, Martin, ami a biológiai és ökológiai vetőmagot illeti, tényleges eh, ösztönzőket várnék. A zöldek kiadtak egy tanulmányt, ami azt mutatja, hogy Európában három koncern tartja a kezében a 85%-et a vetőanyag előállításnak, hogyha hogyha kevesebb vetőanyagot használunk fel, akkor nem tud fejlődni, a kevesebb biovetőanyagot használunk fel, akkor nem fog tudni eh, fejlődni a piac, és megszűnni ez az állapot. Tehát jó lenne, hogyha itt előrelépés lenne, és különösen a mi európai vetőanyaggyártóink eh, azok eh, fejlődésre várnak úgy gondolom, hogy kivételekre van szükség az állattenyésztés területén, így például az állatok kikötési kötelezettsége területén. Úgy gondolom, hogy lehetetlen a jövőben bizonyos méret alatt gazdálkodóként működni. Amit nem igazán értettem, mert hogy ezek a bizonyos üzemnagyságok lettek javasolva, és Ausztriában ezek ilyen mértékben nem valósíthatóak meg. Én szeretném tudni az előadótól, hogy a 2000 hogy hogy miért, miért is lenne a 2999. sertés rosszabb helyzetben, mint a 3111. sertés, tehát hogy honnan jönnek ezek a pontos határértékek az üzemnagyság területén, talán ezeket a, a tartási módszerekből, tartási formákból vezették le, vagy valami másból? Erre várnám a válaszát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Aguilera képviselő parancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr. Támogatnám, amit Lisa-tól hallottunk, nevezetesen, hogy több időnk legyen ezekre a vitákra. Szeretném, hogy az elnök úr és a titkárság megvizsgálja meg ezeket a dolgokat. Nos, ami a lényeget illeti. A biogazdálkodás rendkívül fontos. De nem értem, hogy amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy mindennek biónak kell lennie mindig is lesz hagyományos és biogazdálkodás a jövőben is. Úgyhogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Európában minél nagyobb területen legyen biogazdálkodás. Ami a vegyes gazdálkodást illeti, bár elismerték, valószínűleg némi módosító indítványjal fogunk hozzájárulni. Egyel egyetértek, túl sok minden maradt a bizottság kezében. A 20-as cikk rendkívül fontos, vannak fontos dolgok, amiket a rendeletben kellene tisztázni. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, szeretnék fontos módosítókat benyújtani, ugyanis az önök javaslataival nem tökéletesen értek egyet, meg kell vizsgálnunk a gazdaságok méretét, illetve azt, hogy mi a közel méretnek a biogazdálkodási módszerhez, ezt nem egészen értem. Nem vagyok benne biztos, hogy értem itt, hogy mire is gondolnak. Köszönöm. Dorfman képviselő parancsolja. Köszönöm szépen, én is szeretnék itt az időgazdálkodásra utalni. Itt nagyon jó vitánk volt Brazília mezőgazdaságáról, Eh, két órán keresztül, de hát erre azért konkrét okunk nem volt, és akkor aztán most itt eh, időszűkébe kerültünk, és 40 percünk van egy ilyen fontos kérdés megvitatására, azért ez a két dolog valahogy nem illeszkedik össze. Úgyhogy eh, egy témáról szeretnék csak szólni, és ezek a határértékeknek a kérdése. Olyan országból érkezem, ahol például a bébi ételek esetében néhány éve van ilyen határérték. A legnagyobb probléma azonban az, ahogy az előadó is elmondta, hogy a hogy gyakorlatilag itt a kereskedelmi vállalkozásokról a termelőre helyezik át a határértékek betartásának kötelezettségét és ezzel kapcsolatos szankciókat. Ők azonban képtelenek ezeket a határértékeket eh, betartani folyamatosan, és az ő az ő, az ő szomszéd termelőik, eh, akik ugye a hagyományos élelmiszereket termelik, azok pedig nyilván jót nevetnek ezen hogyha elmegyünk Olaszországba, akkor lezzük meg, hogy ott a bizottsági javaslat az hogyan működhet, hát valószínűleg ott sem működik túl jól. Köszönöm szépen. Érdeklődéssel követtem ezt a megjegyzést. A biogazdálkodás visszafordult Bulgáriában, ez gondolom, hogy a parlamentnek aktívannak kell lennie. A 196-os módosítóban beszélünk a tanúsítványokról, a hármas pontja ennek a javaslatnak említi a kockázat elemzést, annak érdekében, hogy a biogazdálkodás tiszta gazdálkodásként tartsuk meg, nagyon fontos, hogy éves szinten legyen ellenőrzés. Nem elég azt mondani, hogy egy adott érték túl magas itt egy minőségi garanciáról van szó, és azt gondolom, hogy fontos, hogy erről ne feledkezzünk meg. A 352-es módosító azt mondja, hogy a kritériumok később kerül megállapítása. Hajszling úr tudná -e arról mondani valamint, hogy hogyan történik a kritériumok kialakítása. Fontos az administratív terheket csökkenteni, viszont a termelők szeretnék tudni azt, hogy milyen feltételeknek kell elgettenünk. Az én országomban a biogazdálkodók hozzám fordultak, aggódtak, és azt mondták, hogy a csoportos tanúsítványok alacsonyabb minőséghez vezethetnek, illetve a ellenőrzések csökkentéséhez. És amit Köztinger asszonytól hallottunk, különböző vetőmagokról például a növény és zöldségeknél, itt ezek nagyon fontosak, hiszen lehet, hogy egy olyan fajtáról van szó, amely egy adott régióban elterjedt, és így fel lehetne venni a küzdelmet más jelenségekkel szemben, erősíthetnénk a helygazdálkodást, illetve erőmozdíthatnánk az innovációt. Elküldöm majd később javaslatomat ebben a témában. Köszönöm szépen, Takula úr! Kiitoksia, puheenjohtaja! Köszönöm a szót, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Hajzlin kollégának. Én új vagy régi új képviselő vagyok. Mivel Oli Ren kollega visszament Finnországba, ezért jöttem én Ami az ügynökséget illeti, illetve a több elhangzott felvetést, nos, az ügynökséggel kezdve úgy gondolom, hogy jogalkotóként kevesebb, de jobb jogszabályt kell algot, alkotnunk. Az ügynökség semmi újat nem hozna, már elég a bürokráciából. A kockázat alapú ellenőrzés olyas van, ami, amiben reménykednénk talán Finnországban, de nincs értelme több ellenőrzésnek évente, bíznunk kell a gazdákban, hogy megfelelően látják el a feladatukat, és a kockázat alapú ellenőrzések nyilván elegendőek lennének. Kevesebb bürokráciára van szükség, és értelmesebben kell felhasználnunk a pénzt a termelés elősegítésére. Köszönöm szépen. I would have said, Chairman, that up until this report and Köszönöm a szót. Már eddig is volt egy csomó biogazdálkodó, de ez a rendelet tényleg változtat a gondolkodás módjukon, mert egyszerűen lehetetlenség lesz ilyen szabályoknak megfelelően gazdálkodni, még pedig biomódon. Nincs elég rugalmasság, rendkívül nagy a kockázat, a piac sem megfelelő. Nos, először is. Ami a biogazdálkodást illeti, nálunk megfelelő az ellenőrzés, úgyhogy itt nincs probléma. De nem tudjuk, hogy végül is a bio termékek tényleg jobbak, nem szabad megfertőzni őket más vetőmaggal, de nagyon sokan nem tudják, hogy a termőföld, ben egy csomó minden van ami bio jelleget ölt, de tényleg táplálékot is jelentenek, mert ugye a, a madarak piszkától kezdve minden van benne. No? Thank you. No? Okay. Pan poseł Federley. Köszönöm a szót, elnök úr. Merci, monsieur le président, c'est mon voisin qui... Elnézést, elnök úr, a szomszédom itt elvonta a figyelmemet. Nos, mi elégedetten tekintettünk a jelentésre, amit Haszling úr készített, külön odafigyelt a biotermékek területi jellegére, illetve arra is, hogy a kis kilométert megtett termékeket kellene támogatni, Mindez szerintünk jó és szükséges, csak egy dolgot szeretnék felvetni, ami szerintem rendkívül fontos. Javaslatában van egy sajnálatos dolog, nevezetesen, hogy a szociális dömpinggel nem foglalkozik. A biogazdálkodás bizonyos régiókban és sajnálatos módon a mai körülmények között drága többlet költséget jelent, és sokkal több költséget jelent az ezzel való foglalkozás. Úgyhogy szerintem, ami a szociális dömpinget illeti figyelembe kell venni ebben a tanulmányban, mégpedig azért, hogy megfelelő díjazást kapjon az, aki ezzel foglalkozik, hogy a biotermékek kerüljenek előtérbe, de ne felejtsünk el a szociális dömpinget sem. Köszönöm. <coughs> Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy hangsúlyozom annak fontosságát, hogy nagyon fontos ez az eszmecsere a szakbizottságban, segíti a képviselők munkáját, segít megérteni bennünket abban, hogy mik a fontos kérdések, és ez azt jelenti, hogy amikor szavazunk, addigra felkészültek lehetünk. A jelentéstevő megfelelő irányba mozdult el a bizottság javaslathoz képest, de azt gondolom, hogy mindig vannak feladatok. Három megjegyzésem van. Az első. Az a kérdés, hogy tejtermelés, hústermelés elképzelhető-e ökogazdálkodás formájában a vegyes mezőgazdasági üzemeknél, és Svédországban látunk egy, egy mintát, amikor felmerül ennek a veszély, hogy összekeveredik a konvencionális és a biogazdálkodás. Azt gondolom, hogy ez viszont nagyon fontos, hiszen nem tudnak egyébként felmaradni a bioüzemek. Ami a biogazdálkodási ügynökségeket illeti, nem gondolom, hogy ez a megfelelő út, ahogy Finn kollégám mondta, nem szeretünk volna plusz administratív terhet teremteni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Kleningen úr, köszönöm szépen, gratulálni szeretnék Hajszling úrnak a munkájához, és egyet szeretnék érteni azzal a megjegyzés, hogy több időre van szükségünk a módosítókhoz, hiszen eh, nagyon részletes anyagról van szó, és azok, akik többet szeretnék beszélni, nekik van egy javaslatom elképzelhető az, hogy időben kezdjük mondjuk az ülést. Én néha időben érkezem ide, és fennmerül menő a kérdés, hogy az emberek tudnak olvasni, mert későn érkeznek, ülés után sokáig itt maradnak, tehát nehéz leültetni az embereket. kérek mindenkit, jöjjön időben az ülésre, kezdjük el a, az ülést. Én a helyiskolámban úgymond a bor tagja volt, az iskolai tanács tagja, és becsukták az ajtót, hogyha késtünk, tehát mindenki időben érkezett az ülésekre. Ennyire egyszerű ez a kérdés. Köszönöm szépen. A bizottság következne most. Monika Paria asszony parancsoljon. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Hajszling úrnak a jelentés tervezetét. Ez nagyon fontos munka, és türelmetlenül vártuk ezt az anyagot. Szeretnék néhány szót szólni arról, hogy a bizottság miért is mutatta be ezt a javaslatot. Mint ahogy tudják, az ágazat növekedése, a biogazdálkodás elterjedése nagyon fontos. 9%-a az ágazat éves növekedésének, tehát egy olyan ágazatról van szó, amely réságazatból sokkal jelentősebb ágazattá növi ki magát, és jelenlegi fogyasztásban is jelentős szerepet tölt be. A második elem, amit hangsúlyoznék, ez a fontos növekedés az importból fedeződik, és nem a biogazdálkodásból az unión belül. Hát azt gondolom, hogy itt nagyon fontos segíteni az új résztvevőket ebben az ágazatban, hiszen növekedésben van az ágazat. Harmadik elem, az ellenőrzések jelenlegi formájában nem elég szigorú, a szembeőszék erre fel is hívta a figyelmet, nem térek ki a részletekre, de nagyon fontos, hogy az ellenőrzéseknél fejlődjünk. A negyedik megjegyzés, jelenlegi rendszer, jelenlegi formában működő rendszer az európai termelőket nem helyezi egy szintre az importőrökkel. Tehát itt is szerettük volna azt, hogyha megerősödik a harmonizációra történő törekvés, hát fontos, hogy a harmadik országokból származó termékek olyan standardoknak feleljenek meg, mint az Unióban előállítottak. Utolsó megjegyzés, az európai fogyasztónak nem kell kötelező módon bioterméket vásárolnia, azért vásárolnak meg valamit, mert mondjuk bíznek egy adott logóban, biztosak lehetnek abban, hogy tiszteletben tartja ez a termék a szabályokat, és a nem engedélyezett növényvédőszerektől például mentes. Tehát fontos ezt a bizalmat tovább erősíteni, ha nem tesszük meg, akkor a fogyasztó nem fogja feltétlenül a bioterméket előnyben részesíteni. Mindez a bizottság javaslatot támasztja alá. Szerettem volna azt is hangsúlyozni, hogy ami ennek a javaslatnak egy nélkülözhetetlen pont. Illetve a maradványértékeket, illetve a küszöbérték meghatározását, a növényvédőszereket illetően, illetve más maradványértékeknél. Emögött ugyanez az okár, mint az utánkövetéseknél, hiszen még akkor is, hogyha utánkövetjük a termékeket, akkor is előfordulhat az, hogy ezek a maradványok benne vannak az adott termékben, még akkor is határon előtt is nem tartja a szabályokat. És fontos, itt, hogy itt az Európai Unióban harmonizált módon kezeljük ezt a kérdést, jelenleg ez nem igaz. Fontos, hogy a fogyasztó megbízhasson az adott logóban. Ami a e, bizottság látom az elnök úr megfelelte a kalapácsát, lassan befejezem. Amilyen párbeszédet illeti, az én biztosom, azt bizonyította a kezete óta, hogy ő bizony rugalmas, illetve konstruktív párbeszédet eh, szeretne a másik két intézménnyel, annak érdekében, hogy maximális rugalmasságot biztosítson, és ezekről már korábban is említést tettem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hajszling úr, kérem zárjára a vitát. 12 ég lehet magusokat benyújtani. Második megjegyzés. Lesz egy további vitás a témában a módosítók beérkezte után. Harmadik megjegyzésem. Hajszling úr, kérem tájékoztasson bennünket a munka állásáról. Könnyű szó, tehát Helsinki utána pedig a 4Q2-ben folytatjuk a közös tanácskozást az MB-vel a klónozásról. És csütörtökön folytatjuk az ülést a szavazással. Köszönöm szépen, én a legfontosabb pontokat elmondtam, köszönöm szépen a rövid és optimális válaszokat, objektív válaszokat. Úgy gondolom, hogy szükséges az, hogy újabb vitát tartsunk, és ennyiben osztom a ezzel kapcsolatos kritikákat. Nagyon sok ökoüzem van, és az ő jövőiket illető kérdésről kell itt beszélnünk. Ugyanakkor azt is világosan leszögezném, hogy a nyári szünet előtt tekintet arra, hogy már nagyon sok pontban meg tudtunk állapodni, valószínűleg az Agri szakbizottságban egy közös álláspontot képesek leszünk kialakítani. Egy vitás kérdés van, és erre nagyon sokan utaltak. Ez a ö, osztott, vagy megosztott, vagy vegyes üzemeknek a kérdése. Ezzel kapcsolatban beterjesztettem egy javaslatot, hosszú időn keresztül foglalkoztunk vele. Én ugyanakkor nyitott vagyok más megoldásra, és látom, hogy nagyon sok tagállamban még heves viták zajlanak ezzel kapcsolatban, és kompromisszumra van szükség. Itt kulturális különbségek vannak a országok között, Németország, Ausztria között, és az üzemeknek a felosztása, megosztása, ott ez nem téma. Máshol viszont ez igenis téma, úgyhogy itt egy tényleges konstruktív megoldást kell majd találnunk hogy ne veszítsünk el egyetlen egy embert sem az út szélén. Ne hagyjunk senkit az út szélén, hiszen minél több bioüzem van, eh, annál jobb. Eh, jó lenne, hogy az új rendelet nem csökkenteni az ő számukat, ami pedig a határértékek kérdését illeti, hogyha megnézzük a fogyasztóvédelmi eh, statisztikákat, vagy, vagy vélemény kutatásokat, akkor azt mondják, hogy akkor nyilvánvalóan teljesen mindegy, hogy hagyományos termékekről vagy biotermékekről van szó, a fogyasztók nem akarnak benne szennyező anyagokat, káros anyagokat, e, tehát a fogyasztóvédelmi szempontok szem előtt tartása mellett e, nem szabad, hogy tisztességtelenek legyünk, és a végén legyen valami fajta megoldás, hogy Nyilvánvalóan nem szabad újabb terheket tenni a biogazdálkodóknak a nyakába. Több üzemekre van szükségünk, és nem szabad, hogy eljesszük a biogazdálkodástól a termelőket. Köszönöm. Csütörtökön szavazunk 9 órakor, hozza mindenki magával a kártyáját, akkor találkozunk a biztos asszony biztossal is. A vetőmagokról fogunk beszélni, a klónozásról és a beterjesztett módosító indítványokról.